olyanokra, amelyek más területek és más népek számára is megmutatják a jövőt. Itt az ideje, hogy ezeket az ígéreteket valóra váltsuk. Niedermayer úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném itt újra üdvözölni a miniszterelnök urat. Örülünk, hogy itt van. Beszéde elején három dologgal foglalkozott. Az első az MFF, a második a Brexit, a harmadik pedig a bővítés volt. Én úgy gondolom, hogy jól választotta meg a témákat, hiszen ezek sürgető, sürgetőek. Először is stabilitást kell létrehoznunk az Európai Unió finanszírozásában. Nem szabad kihagyni a lehetőséget arra, hogy a a lehető legjobb megállapodást kössük Nagy-Britanniával, és el kell kerülnünk a Balkán destabilizálását. De van még egy fontos dolog, van der Leyen asszony említette az ön elnökségének energiáját, Manfred Weber utalt az ön tapasztalatára. Mindenre szükség lesz annak érdekében, hogy egy együttműködési szellemiséget, megállapodás szellemét, egységet alakítson ki e, az Európai Unióban. Ehhez kívánok önnek sok sikert. Köszönöm. Madam Fajon, for one... Fajon asszony, egy perc. Köszönöm e, e, miniszterelnök úr, ön előtt egy nagyon nehéz feladat áll. Én támogatom az ön kezdeményezéseit, ugyanakkor a jogállamiságra nagyon oda kell figyelni, az adóelkerülés ellen harcolni kell, a gyűlölet beszéd ellen fel kell lépni, és kezelni kell a migráció problémáját, ez Schengen szempontjából is rendkívül fontos érdekünk az, hogy Horvátország minél hamarabb a Schengeni zóna tagja legyen, ehhez azonban a bizalom megerősítésére, felélesztésére van szükség, a határ biztonságossá tételére. Én azt eh, remélem, hogy ön eh, támogatni fogja a nyugat-balkáni országokat eh, a csatlakozásban, és már márciusban pozitív lépések születnek Észak-Macedónia és Albánia vonatkozásában, Szlovéniának pedig Horvá- és Horvátországnak pedig szorosan együtt kell működnie, ha akarják, akkor ezt, erre képesek. Kublius úr következik. Köszönöm, miniszterelnök úr, én Litván vagyok. Számomra nagy megtiszteltetés, hogy üdvözölhetem itt önt, mint eh, Horvátország részéről az első tanácselnököt rendkívül szimbolikus eh, az ön elnöksége, hiszen mindössze 25 éve nyerték el függetlenségüket, és már is az Európai Uniót vezetik. Eh. Horvátország eh, az európai erő legjobb példája, nevezetesen, hogy a bővítéssel jólétet tud teremteni a környezetében. A bizottság elnökének teljesen igaza volt akkor, amikor azt mondta, hogy a bővítés ígérete a legjobb ösztönző arra, hogy országok reformokat hajtsanak végre. A horvát horvát példa, a horvát elnökség a nyugat-balkáni régió számára nagyon komoly inspiráció lehet. Nyugat-Balkán integrációja a keleti partnerség számára is inspirációt nyújthat. Remélem, hogy Ambíciózus lesz a csúcs találkozó abban a regionális stratégiában is, amikor meghatározzák a stratégiát a következő tíz évre. Köszönöm, és minden jót kívánok önnek. Lelük asszony következik egy percre. Köszönöm, miniszterelnök úr, tisztelt elnök asszony, a gazdasági modellünk kifulladt Ugyan kiemeltünk több milliárd embert a szegénységből, de a klímahelyzet drámai, a környezeti helyzet drámai, e, és nem tudtuk jelentősen e, a kontinensen javítani a szociális helyzetet. E, a gazdasági modellünk fejlesztése nehézségekbe ütközik, a GDP rögeszmésé vált, és ez semmit nem mond egyébként a környezetről, ezek a jelzőszámok, illetve a szegénységről. Ön mégis úgy döntött, hogy a szerintem önöknek a, a, meg kell változtatni azokat a jelzőszámokat, amelyel a gazdagságunkat mérjük. Ebben sok sikert kívánunk önnek, és számítunk önökre. Thank you uh, for one... Köszönöm szépen. Uh, Tomics asszony, egy percben. Spoštovani predsednik vlade, gospod Plenković, dragi Andrej, imam izkušnje s predsedovanjem in vem, kako... Uh, Plenković úr, üdvözlöm Önt. én is részt vettem soros elnökségi munkában, és tudom, hogy milyen az, amikor új tagállam tölti be ezt a szerepet. Különösen örömmel fogadtam az Európa fejlesztésre vonatkozó eh, prioritását. Ez valamennyi tagállam számára fontos. Ha valamennyien képesek vagyunk a versenyképességet javítani, az az Európai Unió összességét is javítja. Említette és említeném a demográfiai kérdéseket is. Ezek e pillanatban eh, a keleti régióban eh, komolyabbak. Szeretném, hogyha nagyobb hangsúlyt fektetnénk az idősödő társadalomra, népességre, a csökkenő hanyatló születési arányra, illetve a fiatalok, fiatal tehetségek külföldre szivárgására, és remélem, hogy ebben a témában is aktívabb lesz a bizottság, a tanács is. Köszönöm szépen, elnök asszony! miniszterelnök úr. Ön egy erős Európáról beszél a kihívások világában. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon méltó motója az ön soros elnökségének, hiszen Európának megvan a maga ereje, de képesnek kell lenni arra is, hogy ezt az erőt lehetőleg eredményesebben használja, éljen vele gazdasági potenciáját és vonzerejét valóban hasznosítani tudja. Ugyanakkor egyértelműen és egy hangon kell megszólalnunk nemzetközi ügyekben. Úgy gondolom, hogy azok a kívások, amelyekkel szembenéznek, például a költségvetési plafonok meghatározása az egyes szakpolitikai területeken. Úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, és elsősorban önnek kell arról gondoskodnia, hogy, ön, hogy össze tudja harmonizálni azoknak az elképzeléseit, akik egyrészt nettó befizetők, másrészt kevesebbet szeretnének befizetni, ugyanakkor jobban hozzá akarnak férni a közös alapokhoz, mint például Horvátország vagy Szlovákia saját hazám. Krisztofor úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves barátom, miniszt, horvát miniszterelnök úr, szívem mélyéből kívánok minden jót önnek, és teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy önnek megvan a személyes képessége arra, hogy megerősítse az Európai Uniót, és olyan e, e, európai e, Európa képet építsen ki az európaiak szemében, amely ugyanezt az erős, erőt képviseli. Olyan többéves pénzügyi keretre van szükségünk, amely a tagállamok hozzájárulását fokozza, amely megerősíti a biztonságot, nem lehet Európai Uniónk anélkül, hogy megnerősítenénk a határainkat. Természetesen képviselnünk kell az értékeinket, azonban nem ülhetünk karvatett kézzel sem a közelkeleti, sem a líbiai, sem a törökországi helyzettel kapcsolatban. Meg kell értenünk azt, hogy Törökország jelen pillanatban fenyegetés jelent Görögország számára és az Európai Unió stabilitása szempontjából is. Ahol egység van, ott valóban szabadság van, és valóban megvalósulnak az állampolgári jogok, és ahol szolidaritás van, ott demokrácia is van. És eh, Ciprus és Görögország e pillanatban eh, eh, szolidaritást kér, annak érdekében, hogy szembe tudjuk nézni a Törökországgal által képviselt, csak nem terrorista jellegű megközelítéssel szemben. Plenkovics. Moretti asszony, tisztelt Plenkovics miniszterelnök úr, von der Leyen asszony kollégák a világot háborúk, feszültségek jellemzik, és Európa gyakran mozdulatlan, tehetetlen és jelentéktelen nemzetközi szintéren hiányzik a döntéshozatali bátorság, de meg vagyok győződve arról, hogy egy női vezetéssel, Ursula von der Leyen vezetésével hozzájárulhatunk egy fontos lépésváltáshoz. Különösen két döntés döntő jelentőségű. Az egyik a több éves pénzügyi keretre vonatkozik. Ennek a kihívásoknak megfelelőnek kell lennie, és a finn elnökség javaslata jóval alatta marad a szükségesnek, és nem tenni lehetővé, hogy megvalósítsuk az Európai Bizottság munkaprogramját, amire a bizottság megkapta kedvező szavazatunkat. A parlament nem tud hozzájárulni a éves pénzügyi kerethez, anélkül, hogy egy párhuzamos megállapodás létre ne, létre ne jönne a saját források rendszerének reformjáról. A New Green Deal nem csupán ökológiai, de szociális és gazdasági forradalmat is kell, hogy hozzon. Egy nagy fejlesztési terv a fenntartható növekedés érdekében, amiből senkit nem szabad kirekeszteni. De kérem a horvát elnökséget, hogy elnök elvette a szót, mondván, hogy lejárt a képviselőasszony hozzászólási ideje. Következő hozzászólom Glavak asszony egy percre. Köszönöm. Tisztelt miniszterelnök úr, Horvátország a történelem során megmutat, hogy nem fél a kívásoktól, és a horvát elnökség alkalom arra, hogy megmutassuk felelősségünket a polgárok érdekében végzett feladatok ellátásában. Világos üzenetet kell küldenünk, hogy mindenkinek egységes lehetőséget kell biztosítani. Biztos vagyok benne, hogy Horvátország felelősen vezeti majd a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokat, ugyanakkor nagyon fontos a polgárok bizalmának visszaszerzése az öreg kontinensen. Európa meg kell, hogy feleljen az új kihívásoknak. Itt van például az, hogy még nem

nas suas prioridades a aprovação do quadro financeiro plurianual. E úgy gondolom, hogy valóban a éves pénzügyi keret a e, különösen e, fontos téma, amelyel foglalkoznunk kell. Örömömre szolgált az is, hogy hallottam az ezzel kapcsolatos nyilatkozatát a kohéziós politikával és a közös mezőgazdasági politikával kapcsolatban tehát az Európai Bizottság javaslata is az asztalon van. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az átmeneti finanszírozás kérdését is megoldjuk, és pontosan az a kérdésem a miniszterelnök úr felé, hogy a bizottsági javaslattal kapcsolatban mi az álláspontja, de az elnök szakítja a felszólalót. Köszönöm szépen a szót, Plenkovics miniszterelnök úr. E, köszönöm, hogy bemutatta a horvát elnökség e, prioritásait. Úgy gondolom, hogy olyan időszakokat élünk meg, amelyekben e, nagyon sok minden történik, nagyon nagy a turbulencia, zavaros idők ezek. Ezek önök kiemelt néhány témát, ezek közül üdvözlöm a demográfiai változásokra való reflexióját, a balkáni térséggel kapcsolatos megjegyzéseit és az Európai Uniós alapelvekkel kapcsolatos állásfoglalását, jogállamiságot. Szlovénia és Horvátország szomszédok, ezért úgy gondolom, hogy ebben a szellemben fogunk együttműködni, mégpedig nagyon jól, és pontosan emiatt Plenkovics úr számítok arra, hogy tesz is valamit, nem csak beszél dolgokról, valóban megvalósítja azt, amit, amiről beszél, az emberi jogok tiszteletét, a mindenkinek a jogainak a, a megvalósítását, a militánsokat is ideírtva. Deli úr. Deli asszony. Um, Köszönöm azt mondta a miniszterelnök, hogy Európa határait kell biztosítani, de én nem tudom, hogy Horvátország eh, hogyan adhatna eh, leckét eh, ilyen ügyekben Európának, amikor olyan sok kezeletlen problémája van, és dokumentált jogsértések történtek horvát rendőri szervek részéről, illegálisan visszaküldik Boszniába az embereket, bántalmazzák őket, ezek nyilvánvalóan megsértik az Európai Unió menedékjogát, menekült jogát, illetve a Genfi Egyezményt is. Ennek legjobb példája két nigériai sportoló gyalázatos letartóztatása volt Zágrában. Amikor felvetjük a Libében ezt a kérdést, az Európai Bizottság azt mondja, hogy 6 millió eurót költöttek monitorozásra ezen a területen. A az ENSZ-re, illetve a horvát szervekre. Az elnök félbeszakította a felszólalót. Bogovics úr kap szót egy perc. Andrej Plenković, bivši kolega, lepo pozdravljen, lepo te Üdvözlöm Plenković úr, volt kollégámat az Európai Parlamentben. Jó önt újra látni. Engedje meg, hogy gratuláljak Horvátországnak rögtön az elején a soros elnöki szerepátvételéhez, és sok, minden, sok jót kívánok a következő hat hónapra. Európa nagyon sok kihívással néz szembe szeretnék a több éves pénzügyi keretre koncentrálni először is. Remélem, hogy új tagállamként, olyan tagállamként, amely tudja, hogy mennyire fontos a mezőgazdaság és a kohéziós alapok sora, remélem, hogy erre, ezekre a témákra nagyon sok figyelmet fog fordítani, hiszen a szakpolitikáknak az a célja, hogy az egy kiegyensúlyozott fejlődést lehetővé, tegyék lehetővé az Európai Unióban, és a migráció kezelése is olyan ügy, amelyel foglalkozunk kell. Természetesen említ említenem kell a Smart Villages, az intelligens vagy okos falvak programot is, ahol amelyben részt veszek. Biztosítanunk kell az, hogy a vidéki régiókban e, e, is munkához jutnak azok az emberek, akik ott élnek elnök. Most pedig az utolsó felszólaló López Aguilar úr következik a KSDI spontán felszólalások e, időszakában. Köszönöm szépen. Ez az első alkalom, hogy Horvátország betölti a soros szerepet üdvözöljük, és minden jót kívánunk ehhez a szerepvállaláshoz. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy olyan alkalom ez, amelyet nem e, e, pazarolhatunk el. E, a többős pénzügyi kerettel kapcsolatban e, meglehetősen e, rosszak az előjelek, a kohézió és a, a, a regionális fejlesztése kapcsolatos előrejelzések az, az új zöld megállapodás szellemében sokkal fontosabb és komolyabb finanszírozást kell biztosítani. Fontos, hogy a polgárok jogai érvényesüljenek, a kölcsönösség érvényesüljön, és az igazságoság, a szabadság és a jogérvényesülés zónájának alapértékei jobban érvényesüljenek, mint eddig hiszen enélkül az együttműködési, a biztonsági, az adatvédelmi papírok, amelyeket az asztalra tettünk, csak papírok maradnak. Ugye gyakran azt látjuk, hogy azok az adatok, amelyeket partnerink rendelkezésre bocsátunk további más, más országok felé jutnak el, Fontos ezekre az ügyekre odafigyelni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Van der Leyen elnök asszonynak adom meg azt a bizottság részéről. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék utalni arra három témára, amelyet a leginkább taglaltak az egyik persze a költségvetési az MFF, a másik a Brexit, a harmadik pedig a Nyugat-Balkán térsége. Először is a költségvetést illetően úgy gondolom, tisztelt miniszterelnök úr, nagyon fontos, hogy a horvát elnökség győzze meg a tanácsot arról, hogy tartsa magát a saját stratégiai napirendjéhez. Azért hangsúlyozom ezt, mert szükség van a költségvetés modernizálására. Hát miért? Azért, mert a mostani költségvetést 2013-ban tárgyaltuk meg. Emlékeznek a 2013-as évre, az volt az év, amikor Horvátország csatlakozott az EU-hoz. A világ akkor teljesen másképp festett. A 2003-as évben fogalmam sem volt még a Daesh-ről, már, már létezett, de semmit sem tudtunk róla. A migrációs válság még nem indult el. Oroszország még nem szállta meg a Krímfélszigetet, és még nem kezdte el a hibrid háborúját Ukrajnában. Akkor még nem volt párizsi megállapodás sem. 5G-ről, meg, meg mesterségről szó, szó, szó sem volt. Elég csak ezt a néhány dolgot felvetni, hogy lássuk, a világ teljesen más milyen volt, és ezért kell teljesen más költségvetés most modernizálni kell. Főüzenetem, és azt hiszem a parlament is támogat ebben, hogyha túl alacsony az általános plafon, ha túl kicsi a költségvetés magában, az egyetlen kiút csak az lehet, ha saját forrásokat irányzunk elő európai szinten. Van erre lehetőség. a emissziós kereskedelem révén, mert annak a bevételei nőnek. Tehát nem veszünk el semmit a tagállamoktól, épp ellenkezőleg több, több pénzük lesz, ám tudunk alokálni európai szinten az emissziós kereskedelmi rendszerből forrásokat, hogy az, a zöld megállapodást támogassuk. A másik téma persze a Brexit. Az önök elnöksége kulcsfontosságú időszakban indul el a Brexit tárgyalásokban, mert hatalmas előrelépésekre van szükség. A nyárig, az önök elnökségének végéig, és döntenünk kell, illetve Nagy-Britannia választása, hogy döntsön arról, mennyire közel vagy mennyire messze akarnak lenni az Európai Uniótól. De ez a persze belső piacot is jelenti. Más szóval az nem megy, hogy nincs szabad mozgás, miközben tehát személyek szabad mozgását tiltják, miközben a tőke meg az áru meg szolgáltatások szabad mozgása megvalósul. A négy egyben van, vagy az egyik sem, vagy mindegyik nem lehet egyenlő játékszabályokat teremteni, hogyha adózásban, meg szociális sztenderdekben, környezetvédelmi sztenderdekben hatalmas a különbség a két fél között. Nagy-Britannia része döntése tehát, hogy mennyire akarnak közel kerülni, vagy messze kerülni, ettől függ, hogy mennyire jutnak hozzá a belső piachoz, vagy sem. A, tehát a kecske is, meg a káposzta is egyszerre nem megy, ahogy mondjuk. És a Nyugat-Balkán kapcsolatban úgy gondolom, hogy ebben nem szabad alábecsülnünk ennek fontosságát. Stratégiai érdekünk, hogy a Nyugat-Balkán a lehető legközelebb álljon hozzánk. Nem szabad alábecsülnünk Kína jelenlétét már, Oroszország jelenlétét, Törökország jelenlétét a térségben. Mindegyik azzal a célra van ott, hogy a Nyugat-Balkán államait a lehető leginkább a maguk oldalára állítsák. A mi érdekünk az, hogy magunkhoz vonzzuk őket, ezért tekintettel Észak-Macedóniára és Albániára. Nagyon sokat megköveteltünk tőlük, az or- Észak-Macedónia az ország nevét is meg kell változtassa, hogy lehetősége legyen elkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Szerintem meg lehet oldani egyrészt a csatlakozási menetet modernizálni, egyrészt, másrészt tartani a szavunkat, amit ígértünk Macedóniának és Albániának, azt tartani kell, ez mindannyiunknak érdeke, és nagyon sok sikert kívánok a soros elnökségükhöz. Presidente eh, von der Leyen, adesso... Kedves von der Leyen asszony, most pedig megadom a szót Plenkovics miniszterelnöknek, Andrej tessék. Grazie. Köszönöm szépen, Dávid. Hölgyeim és uraim, kedves eh, elnök asszony. Először is köszönöm szépen a sok-sok felszólalást, a javaslatokat, a különböző szempontokat a jelenlegi prioritásokkal kapcsolatban. De köszönöm azt is, hogy elmondták, hogy hogyan gondolják önök azt, hogy a legfontosabb politikai vagy jogalkotási javaslatokat, dossziékat hogyan kellene kezelnünk? Megpróbálok a legfontosabb kérdésekre kollektíven választ adni. Először is fontos kérdés az, hogy milyen szempontok alapján közelítjük meg az első elnökségünket itt a tanácson belül. Egy nagyon egyszerű elvet követünk, ezt el is mondtam egyébként az elején, de csak 30 éve vagyunk demokrácia, 28 éve ismertek el minket nemzetközi szinten, és 7 éve vagyunk EU-s tagok, Nos, egészen máshogy látjuk a helyzetet az Európai Unióval kapcsolatban, mint azok az országok, amelyek már hosszú évtizedek óta az EU tagjai, vagy akár az új tagállamokon belül is más szempontokat képviselünk. Ugye itt Tucsman úrról is esett szó, és megpróbálták az ő doktrináját értelmezni. Én egy kicsit talán jobban ismerem a helyzetet, és azt is, hogy az első a elnökünknek mi volt az öröksége, és mit szeretett volna elérni Horvátország számára, amikor szuverenitásunkat elértük. Milyen jövőt képzelt ő ö, Horvátország számára. 30 évvel ezelőtt, március 30-án az első demokratikusan megválasztott horvát parlamentben azt mondta, hogy az európai integráció az út, amelyet követnünk kell. És minden, amit az elmúlt három évtized során tettünk, gyakorlatilag az implementációja volt ennek a célnak. Tudjuk mi az, hogy szuverenitás, tudjuk mit jelent az, talán jobban, mint más helyi, más országokhoz képest is tudjuk, mit jelent az, amikor elfoglalt, elfoglalnak bennünket területileg, mit jelent az, amikor háború dúl a területünkön, és mit jelent az, amikor 60 ezer szemét meggyilkolnak a 20. század végén ezt a tapasztalatot továbbra is megéljük, és ezért tudjuk pontosan azt, hogy Európa a, megbe- a megbékélésről és a békéről szól, és tudjuk azt is, hogy ez a nagy politikai felelősségünk is jelenleg. Másodszorban Figyelembe vettük a stratégiai szempontokat, a TRIO programját, az új Európai Bizottság programját és a saját célainkat is, és ezeket megpróbáltuk összeegyeztetni. Tehát realista programot dolgoztunk ki a prioritásainkkal kapcsolatban. Ezért kimondhatjuk azt, hogy a klímaváltozás például és a klímasemlegességi célok 2050-re vonatkozólag a gazdasági átalakulásunk motorjává kell, hogy váljanak. Ez a gazdasági szempontjainkat is áthatja, illetve az emberi jogi megközelítésünket is a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatainkban is. Ezeket a kérdéseket figyelembe fogjuk venni mindakkor, amikor az iparral kapcsolatban döntéseket hozunk, vagy költségvetési, vagy pénzügyi szempontból vizsgáljuk a helyzeteket, azért, hogy ugyanabba az irányba menjünk, de ne legyenek negatív gazdasági hatásai az átalakulásnak. Másodszorban a migrációval kapcsolatban nagyon sokan említették ezt a kérdést, még egyszer elmondom. És ezt úgy mondom, hogy pontosan tudom azt, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés a következő hónapokra vonatkozólag. Törökországgal volt egy megállapodásunk, gyakorlatilag ennek köszönhetően az illegális migrációs számok a keleti és nyugat-balkáni területeken a 2015-ös, 2016-os számokhoz képest 98%-kal tudtuk csökkenteni. Ezek azok a számok, amelyeket most fel tudunk mutatni az öt évvel ezelőtti helyzethez képest. De hogyan tudjuk a helyzetet megoldani? Hát csak együtt amikor a Frontexről beszélünk, tízezer fős állományban kell gondolkodnunk, vannak közös rendőri erőink is, 6500 személy, több Többen említettek különböző jelentéseket, vagy akár ilyen plegyka szintű dolgokat is. Nos, hát volt egy olyan állítás is, amely nagyon negatív volt, de hát ezzel kapcsolatban a Frontexen belül volt egy vizsgálat, hogy bár, hogyha bármiféle emberi jogi jogsértés történik, vagy a saját európai standardokat, vagy a nemzetközi megállapodásokban foglaltakat nem tartjuk be, vagy nem jogszerűen járnak el az embereink, akkor őket szankcionálnunk kell. Nem szabad két ö, baráti állam, mint például Horvátország és Bosznia-Hercegovina között öm, falakat vagy drótkerítést építeni, és még talán ennél is fontosabb, és világosan kimondtuk azt is, hogy nem vagyunk hajlandóak a bosnyák határon, ahol egyébként nagyon sok horvát is él, mindkét, a határ mindkét ország oldalán vannak kisebbségeink, tehát ezért sem vagyunk hajlandóak ezt megtenni. Mit szeretnénk? Ehelyett közösen megoldani a problémát vagy a forrásnál, vagy pedig az első belépési területen. Márpedig a bosznia-hercegovinai határ nem az első belépés helyszíne, ezt nagyon fontos tudni és figyelembe venni. Nézzük a költségvetést. Nagyon magas kihívások vannak itt. Tudjuk azt, hogy nem tudunk varázsolni, többet tenni kevesebb pénzből. Ez világos. Viszont fontos az, hogy konszenzust alakítsunk ki azzal kapcsolatban, hogy a saját forrásokat hogyan kívánjuk kialakítani. Vannak itt gondolatok ezzel kapcsolatban már sok-sok évvel ezelőtt is több okos ember megfogalmazta ezeket. Ez az egyetlen lehetőség ahhoz, arra vonatkozólag, hogy hogyan tudjuk modernizálni és a kihívásoknak megfelelővé tenni az EU működését. Demográfia. Ha van egy fontos politikai elem, amely a az elmúlt, vagy a következő hat hónap során szeretnénk, hogy Horvátország erre hatással legyen, és itt hangsúlyoznám azt is, hogy ez egy nagyon fontos, egzisztenciális kérdés, és most az EU történetében először ez prioritássá vált, mármint hogy a demográfia, hiszen kétharmada az országoknak csökkenő demográfiai tendenciát mutat, egyébként hazám is, úgyhogy nagyon fontos az, hogy a bizottság elnöke is tudja azt, hogy ez egy mennyire fontos kérdés, ő ezt a tapasztalatai alapján is alá tudja támasztani. Ezért fontos az, hogy olyan példákat, amelyek hatékonyak voltak más országokban, kamatoztassunk fejletlenebb országokban is. Fontos a vidéki területek és a városi területek közötti problémák megoldása is. Aztán ilyen szempontból említeném azt, hogy nem vagyunk naívak, vagy kevésbé realisták, amikor a bővítésről, vagy a nyugat-balkáni területről beszélünk. Tudjuk azt is, hogy 30 év alatt a lelkesedés csökkent, mert hogy a 90-es években nagyon, nagyon is tátkarokkal fogottak bennünket a nyugat-európai országok, ez megváltozott, úgyhogy most a következő tíz évre vonatkozólag egy nagyon is intelligens megoldást kell vezetnünk. Ambiciózus célokat kell kitűznünk azok számára, akik szeretnének az EU-ba belépni. Ez az a gondolata, mögöttes gondolat, amelyet a Zágrábi csúcs találkozó mottojává szeretnénk tenni. Akik félnek, vagy akik azt mondják, hogy nyissuk meg Albániával és Észak-Macedóniával a kormányközi tárgyalásokat, hát mi pontosan tudjuk azt, hogy mennyire komplex jogi folyamatról van szó, mennyi helyzetet teremthet mindez, akár bármikor meg lehet fordítani, fel lehet függeszteni, többet lehet kérni, vagy másfajta keretek közé kell szorítani ezt az egész helyzetet. Tehát itt tulajdonképpen ez csak egy kezdetet jelent, ebben világosan kell fogalmaznunk. A bővítés nem egyik pillanatra a másikra történik, meg hosszú évek folyamatát tükrözi ez, és a bizottság részéről nagyon figyelmes odafigyelésre, ellenőrzésre van szükség. Nem, azt, nem szeretnénk azt sem, hogy bárkit kihagyjunk, főként Bosznia-Hercegovinára gondolok, amely stratégiai fontosságú szerepet tölt be hazám szempontjából is. Ukrajnára is utalnék, mert erről is szó esett a kereti partnerség kontextusába helyezni a kérdést, 2013-2014-től a mostani időszakig terjedő időszak ö, helyzetre vonatkozólag fontos lenne az európai perspektívát felmutatni ennek az országnak is. Még egy szó a Brexitről. Itt van Michel, ez az ő szakterülete. Én úgy látom, hogy az elmúlt három és fél évben a legfontosabb az volt, hogy a 27-ek egységesek maradtak, teljes szolidaritásban, főként Írországgal szemben, amely a leginkább érintett ország. A következő, illetve az elmúlt 11 hónap során odafigyeltünk arra, hogy milyen dokumentumot lehet kitárgyalni. Én azt gondolom, hogy ez a dokumentum a jövőbeli kapcsolataink alapját kell, hogy jelentse, és a kezdetét nem lehet a jövőre vonatkozólag, ugye itt három hét múlva megtörténik az a vállás, úgymond, tehát nem lehet a jövőre vonatkozólag mindent most lerendezni. És végül hangsúlyoznám, hogy a minisztériumjaink, hatóságaink és az itt lévő parlamenti képviselőink is, akiknek megköszönném ezen módon is a segítségét, hozzájárulnak majd a jó párbeszéd és a kompromisszumok kialakításához. Ez a lényege az Európai Parlamentnek, az európai demokráciáknak, a tanácson belüli tagállamoknak is, és a bizottságnak is, amely vezeti ezt a folyamatot. Úgyhogy köszönöm szépen, elnök úr, a mai lehetőséget, hogy meghívtak, hogy itt lehettem újra Strasbourgban, Kedves barátaim, sokan elmondtátok azt, hogy ez egy mennyire szívemhez közel álló intézmény. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr, miniszterelnök úr, és természetesen minden jót kívánunk a munkájához, és az egész kormánynak a működéséhez amely egy rendkívül fontos időszakba lép az Európai Unió történetének szempontjából. Ezt a napirendi pontot ezzel lezártnak tekinthetjük. Következő napirendi pontunk az Európai Bizottság és a Tanács nyilatkozatai az Egyesült Királyság kilépésével kilépéséről szóló megállapodásban szereplő állampolgári jogokkal kapcsolatos végrehajtási és ellenőrzési rendelkezések. Von der Leyen asszony is itt van, Salutiamo. Még egyszer akkor eh, szeretnénk elbúcsúzni, és eh, megadnám a szót az illetékes eh, államtitkárnak, Nikolina Brianicsnak a tanács nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ahogy ezt nem sokára látni fogjuk, a kilépési megállapodás nem sokára életbe lép, gyakorlatilag a 2019-es változatához képest nem változott, kivéve az Írországra vonatkozó részeket, az állampolgárok jogait érintő részek úgy maradtak, ahogy azt sokan szerettük volna. Ez sokkal, sajnos sokkal gyengébb védelmet fog jelenteni az EU-s állampolgároknak, mint amit reméltünk. Az állampolgár jogokkal kapcsolatban, amelyek az egész megállapodásban szerepelnek sok helyen, azt jelentik, hogy ha ezeket a rendelkezéseket az Egyesült Királyság nem hajtja végre megfelelően, akkor nem szabad, hogy a babérjainkon nyugodjunk, akkor lépnünk kell. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament napirendjére tűzte ezt a mai vitát, és üdvözlöm arra az állásfoglalás tervezetet is, hiszen ez több aggályt is felvet az állampolgári jogokkal kapcsolatban, az adminisztratív eljárással kapcsolatban, ami a tartózkodási jogokat illeti, az állampolgárok jogát, hogy letelepedésért folyamodjanak, illetve azon rendelkezések tekintetében, amelyekkel ezen eljárások végrehajtását ellenőrizzük, ezek jogszerűségét ellenőrizzük. Nem mondhatjuk el azt sem, hogy minden nagyon rózsás lenne az EU oldalán sem. Ezért helyes, hogy az állásfoglalás öm, nagy lelkű ségre ösztönzi azon Európai Uniós országokat, amelyekben Egyesült Királyságban állampolgárok vannak letelepedve, vagy kívánnak letelepedni. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság szigorúan ellenérze a megállapodás második részének betartását mindkét részfél, fél részéről. Többet lehet tenni annak érdekében is, hogy a csatorna mindkét oldalán jobban ismerjék az állampolgárok a saját jogaikat, hiszen a megállapodás nem sok hasznot fog hajtani az állampolgárok számára, különösen a sérülékeny állampolgárok számára, hogyha nincsenek tisztában a jogaikkal, és nincsenek tisztában azzal, hogy milyen administratív lépéseket kell megtenniük. Az Európai Parlamentnek szerepe lehet abban is, hogy segítsen tájékoztatni az állampolgárokat. Természetesen ezek a rendelkezések, bár a hatásuk túlmutat az átmeneti időszakon, nem fog lefedni azon állampolgárok helyzetét, akik a későbbiekben szeretnének letelepedni az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság kormánya az állampolgárok szabad mozgását be akarja fejezni, véget akar vetni ennek a helyzetnek, azonban remélünk, hogy a mobilitás szempontjából egy ambíciózus megállapodásra jutunk majd az Egyesült Királyság kilépése után is, illetve az érintett állampolgárok jogáinak szigorú védelme megvalósul nagy szintű konvergencia alakult ki az Európai Parlamenten belül az állásfoglalásokból ez derül ki, és ez hasonlít ahhoz, hogy mik a tanács prioritásai. A két intézményünk céljai tehát hasonlóak a Brexit tekintetében. A közös erőfeszítésénk remélem hozzájárulnak ahhoz, hogy az állampolgári jogok a kilépési megállapodásban lehetővé fogják tenni azt, hogy az Egyesült Királyságbeli állampolgárok és családtagjaik továbbra is a befogadó országban maradjanak, itt dolgozzanak és éljenek, ahogy azt szerették volna. Köszönöm szépen, most pedig meghallgatjuk von der Leyen elnök asszonyt. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony, tisztelt képviselők. Múlt itt a Londonban voltam, és volt alkalmam diákokkal is beszélgetni a Egyesült Királyság és az EU közötti kapcsolatok jövőjéről, és a beszélgetés után, ugye én beszéltem, és aztán megnyitottuk a kérdések előtt a teret, és az első kérdés, amit kaptam, nem a kereskedelemről szólt, nem a pénzügyi szolgáltatásokról, nem a biztonságpolitikáról, bár nagyon fontos témák, hanem az állampolgári jogokról. Ugyanez a kérdés újra és újra felmerült, mint különféle személyes szempontból. Egyszer egy fiatal férfi, Benelux államból eh, született és Britanniában élt, saját jövőről kérdezett. A másikat egy brit hölgy tette fel, akinek olasz férje van, aki a férje státuszával kapcsolatban tett fel a kérdést, mi lesz vele. És bár ugye a kérdések háttere különböző volt, az ok mindig ugyanaz volt. Az emberek biztonságot akarnak, az életüket, a jövőjüket illetően, és a szereteik jövőjét illetően. 3,5 millió állampolgárról beszélünk az Egyesült Királyságban, akinek, akik EU tagállamokból érkeztek, és kb. 1 millió britről, akik az Európai Unióban élnek. Ezek nagy számok. De minden szám mögött emberek vannak, saját személyes történetekkel. Egyesek egy másik Európai Uniós állampolgára ide Nagy-Britanniában születtek, mások később érkeztek, sokan házasodtak, gyerekeik vannak, egyetemre jártak, a pályájukat ott kezdték, és Nagy-Britanniában élnek, dolgoznak, vagy Európában gyerekeket tanítanak, betegeket gyógyítanak, időseket gondoznak, gyárakban dolgoznak a földeken, elkezdték saját vállalkozásaikat, és munkát adnak másoknak. Tehát bármi is a saját személyes történetük, egy dolog mindenképpen közös bennük, ez pedig az, hogy szeretnének nyugod, nyugalomban élni, akarnak látni egy, egy tervet jövőjükre, a családjuk jövőre vonatkozóan, és nem akarnak mást, mint hogy otthon érezni magukat, ott, ahol otthon vannak. Ezért tisztelt képviselők, ezen állampolgárok védelme mindig csúcs prioritásunk volt, onnantól kezdve, hogy a népszavazás eredménye világosá vált. Köszönet Michel Barnier-nek és a tárgyaló csapatának, kiváló munkájuknak. Átfogó garanciákat nyújtunk. Ezeknek az állampolgároknak védelmet adunk, megadjuk ezt a jogbiztonságot, amelyre szükségük van, hogy ott élhessenek, ahol most élnek, ugyanolyan feltételek mellett, addig, amíg akarnak, bármilyen a nemzetiségből eredő diszkrimináció nélkül. A kilépés nyilatkozat, amiben megalapodtunk, persze Nagy-Britanniára is, és Euróra is kötelezettségeket ró a e jogok garanciájára. Egy dolog leírni dolgokat papírra, másik végrehajtani. Hát miután a ház ratifikálta a kilépési nyilatkozatot, a csúcsprioritásunk az lesz, hogy végrehajtsuk kötelezettségeinket, azok betűjei szelleme szerint. Ez egy, ez egy morális kötelességünk is egyben. A jó hír az, hogy az Egyesült Királyság már elkezdte az Európai Uniós letelepítési rendszer részeit. Ma már 2,5 millió európai állampolgár, aki Nebetaniában él, jelentkezett tartózkodási státuszra, letelepítési státuszra, a legtöbben megkapták a megerősítését jogaiknak, ez, ez a jó hír. De azt is tudjuk, hogy vannak esetek, ahol nem kapták meg, és még sokan kell, hogy jelentkezzenek, és több aggály fogalmazódott már meg. Ugye a francia pék, meg a lengyel szakács ügyét jól De Nagyon sok oknál fogva sokan nem tudnak jelentkezni, vagy nem tudják, hogy kell vagy több bizonyítékot kérnek tőlük a hatóságok, annak ellenére, hogy 40 éve, vagy akár hosszabb ideig élnek Nagy-Britanniában. Tehát szorosan kapcsolatban vagyunk az állampolgárokkal is, meg a brit hatóságokkal is ezekben az ügyekben. El kell kerüljünk bármely diszkriminációt, meg, meg túlzott bürokráciát a folyamatban. Fontos, hogy minden állampolgár, különösen a legsérülékenyebb státuszúak, végig támogatást kapjanak a folyamatban, és garantálnunk kell azt is, hogy független monitoring hatóság teljes függetlenségben tudjon működni a panaszok kezelésében. Ez rendkívül fontos. A mi részünkről az Európai Bizottság közelről figyelemmel kíséri a végrehajtást, segítenünk kell az Európai Uniós állampolgárt, akik nagy élnek, hogy megfelelő támogatást, információt kapjanak. És persze, Ugyanezt kell tegyük a brit állampolgárokkal szemben, akik az Európai Unióban élnek. Mindezek a kérdések, amelyekről beszéltem, felvetődtek múlt héten Johnson miniszterelnökkel folytatott tárgyalásaim során. Szorosan együttműködünk az Egyesült Királysággal, hogy ezt helyre tegyük, és megoldjunk bármely problémát, amely felmerül a lehető leggyorsabban. Végül tisztelt képviselők, az a jó hír, hogy folyamatosság lesz az EU állampolgárok életében, akik Nagy-Britanniában élnek, és hasonlóképpen a britek esetében, akik az EU-ban, az átalakulási folyamat végéig is. Ám a vége után, az átalakulási folyamat végén Nagy-Britannia harmadik országgá válik. És a Brexit változásokat hoz azok számára, akik a jövőbeli életüket a csatorna egyik vagy másik partján képzelik el meg kell tárgyaljuk az erre vonatkozó jövőt, beli utat, február 1 előtt el kell kezdenünk a tárgyalásokat. Ugye múltban is, most is a tárgyalások során az állampolgárok jogait tesszük a legfontosabb rangsor elejére, és mindig jó hiszeműen tárgyalunk, annak érdekében, egy új átfogó partneri kapcsolat jön létre brit barátainkkal. Ahogy elmondtam Londonban ezeknek a diákoknak, régió történet. régió barátok új kezdet. Köszönöm szépen, von der Leyen asszony, és most pedig meghallgatjuk a frakciók álláspontját. Először a néppárt nevében Hübner asszony következik három percben. Köszönöm szépen! Kedves asszony, kedves kollégák, ebben a házban az egész Brexit folyamat során nagyon-nagyon sok találkozóra került sor, európai állampolgárokkal és britekkel is. Meghallgattuk az ők, ő történeteiket, és pontosan megértettük azt, hogy jogaikra milyen hatással lesz a Brexit. És az ő aggájaik a mieinké váltak. Az Európai Parlament az összes állampolgárokra vonatkozó állásfoglalásában ezt az álláspontot követi, de ugyanakkor további elköteleződése van szükség. Sajnos nincsenek még meg a jogi feltételek, ennek a döntésnek nagyon fontos hatása van az emberek mindennapi életére. Minimális jogbiztonságra van szükség az emberek számára, és nagyon sajnáljuk azt, hogy a 18.4-es cikkben foglaltakhoz képest az Egyesült Királyság ezt nem hajlandó alkalmazni. És ezt nagyon sajnálatosnak gondoljuk, éppen úgy, mint azt, hogy nyilatkozatok szintjén kívánják a tagállamok fele azt a kérdést kezelni. Az Egyesült Királyság bejelentette azt is, hogy a jövőbeli együttműködésre vonatkozó megállapodás hiányában korlátozni fogja az emberek szabad mozgását. Én nagyon remélem még mindig, hogy a brit kormány azért ebben a kérdésben megváltoztatja az álláspontját. Nagyon fontos lenne ugyanis az, hogy a diplomák kölcsönös elismerését biztosítsuk, és hogy az emberek a helyi önkormányzati választásokon is részt tudjanak venni, a családjogot alkalmazni lehessen a nemzetközi jog alapján, és hogy az esetleges jogi különbözőségek ne hassanak az állampolgári jogokra. Jó lenne az, hogyha kapnánk biztosítékokat a brit kormánytól arra vonatkozólag, hogy egy független monitorozási hatóságot állít fel, de ettől függetlenül még az Európai Parlament az implementációt közelről fogja figyelni. Az állásfoglalásban rámutatunk arra is, hogy a rövid átmeneti időszakban tulajdonképpen nagyon kevés idő áll rendelkezésre az állampolgári jogok zöggenőmentes átmenetére, és fontos a figyelem felhívó kampányok megszervezése is. Végeredményként pedig elmondanám azt is, hogy a jövőre vonatkozó tárgyalásokhoz bizalomra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm Szilva Pereira képviselő következik az SZND nevében két percre. Köszönöm szépen. Kedves Barnier úr, kedves kollégák, a legfontosabb feladatunk uh, európai parlamentként, hiszen minket az európai állampolgárok közvetlenül választanak, az, hogy megvédjük uh, azoknak a jogait, akiket mi demokratikusan képviselünk. Ez is megmagyarázza azt, hogy uh, miért a legfontosabb prioritás számunkra a Brexit-tel kapcsolatban ez a kérdés, tehát az emberek állampolgári jogai. Nem csak az európai állampolgárokra gondolunk, az, akik az Egyesült Királyságban élnek, hanem a brit állampolgárokra is, akik az Európai Unió különböző területein élnek meghallgatva az aggályokat, amelyeket nagyon sok civil szervezet és átlagpolgárok is elmondtak nekünk. Nem tehetünk úgy, mintha nem léteznének ezek az aggályok, mert nagyon magas a bizonytalanság, és ennek mindenképpen az emberek életére negatív hatása van, nem tudják, hogy mit várjanak. Ezért vagyunk ma itt, hogy erről beszéljünk, és egy olyan állásfoglalást elfogadjunk, amelyet nagyon sok politikai párt, illetve frakció támogatott ebben a parlamentben. Az a célunk, hogy egy erőteljes politikai üzenetet adjunk át. Az Egyesült Királyságnak többet kell tennie annak érdekében, hogy az állampolgári jogokat a Brexit folyamatban komolyan vegye, megvédje. Természetesen látjuk azt is, hogy egy ilyen nehéz kérdésben nehéz lépni, de az az igazság, hogy a letelepedési rendszer nem túl barát, felhasználó barát, és alapvetően több támogatást kellene adni, főként a sebezhetőbb állampolgárok számára. Ezen kívül pedig az is jobb lenne, hogyha ezt a folyamatot nyilatkozatok alapján lehetne kezelni, és igazán független hatóság felügyelné mindezt. Egy fizikai dokumentum is segítene abban, hogy további jogbiztonságot tudjunk teremteni. Hogy ettől az emberek úgy éreznék, hogy a jövőjük biztonságban van, ez nem csak az állampolgári jogok szempontjából fontos, hanem például azok szempontjából is, akik lakásokat adnak ki. Úgyhogy ezt várjuk az Egyesült Királyságtól az állampolgári jogok tekintetében. Köszönöm szépen, Ferhofstadt úr, következik a Renew Europe nevében három perc. Köszönöm szépen. Az első dolog, szeretném megköszönni van der Leyen asszonynak, a bizottság elnökének, és utána természetesen Michel Barnier-nek is azt az erős és folyamatos támogatást, amivel megpróbálták az állampolgárok jogait érvényesíteni. És remélem, hogy ez a ház, amikor szavazni fogunk, azt hiszem holnap, erről az állásfoglalásról. Óriási többséggel fogjuk azt elfogadni, óriási többséggel, ami mandátumot fog nekünk adni arra, hogy a végső tárgyalásokat lefolytassuk az Egyesült Királyságbeli hatóságokkal. Ez csütörtökön fog megkezdődni. Csütörtökre hívtuk meg Barkley urat, a illetve az állampolgárt, államtitkárt, illetve Pilcser urat, aki az európai ügyekért felelős miniszter. Nagyon fontos, hogy a támogatásukkal erőt adjanak nekünk a tárgyalásokhoz csütörtökön és pénteken, hiszen vannak még fennálló aggályok, kedves kollégák, ezekkel foglalkozni kell, és ha nem foglalkozunk velük most, a hónap vége előtt, akkor az év vége előtt nem tudom, hogy hogy fogjuk tudni megoldani őket. Nem tudom elfogadni azt, hogy az európai, elképzelni azt, hogy az Európai Parlament mondjuk hozzá fog járulni egy szabad kezdeményezi, kereskedelmi megállapodáshoz, anélkül, hogy előtte megoldottuk volna az Egyesült Királyságban tartózkodó EU-s állampolgárok, illetve az EU-ban tartózkodó Egyesült Királyságban állampolgárok jogainak helyzetét. Kedves kollégák, ehhez szükségünk van a, először is az állampolgári jogok automatikus elismerésére. Tori kormányban ezek mindig azt mondják, hogy kevesebb bürokráciát akarnak. Jó, akkor tegyék meg. És ennek a legjobb módja az, hogy automatikusan elismerik a jogokat, akkor nincs szükség erre a fölösleges bürokráciára. A második legyen fizikai dokumentum. Miért szükséges ez? Hogy fizikai igazolványt kapjanak az állampolgárok? Most csak egy e-mailt kapnak, Képzét, képzeljék el, hogy valaki egy kont- a kontinensre utazik meglátogatni a szüleit, és utána a határon az e-mailt kérik tőle. Hát sajnos lemerült a telefonom, nem tudom megmutatni az e-mailt, vagy véletlenül törlődött az e-mail. Nem tud belépni az Egyesült Királyságba. Ezért fizikai, papír alapú dokumentumra van szükség. Az normális világban ilyeneket használunk. Aztán a független nyomon követő monitoring hatóság. Miért ne legyen ott néhány képviselőjének a három ezer millió főnek. Egy független testület, amiben mindkét fél képviselteti magát, és a testület meg tudja utána oldani a felmerülő problémákat. Szerintem ezeket a kérdéseket mindenképpen kezelni kell, remélhetőleg csütörtökön és pénteken haladni tudunk ezzel, és egy kis rugalmasságot fogok kérni Boris Johnson miniszterelnöktől, talán jó példával tud előre e, e, e, jó példával tud előjárni, hiszen az Egyesült Királyságban láthattuk, hogy Megannek és Harry Hercegnek még a királynő is adott átmeneti időszakot, remélem, hogy ezt majd megkapjuk az miniszterelnöktől is. Lambert úr, két percben köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió óriási gazdasági projekt, amelynek a tőkések érdekeinek a védelme az egyik ö, ok, értelme, de nem csak erről van szó, hanem emberekről is van szó. Három millióan élnek az EU-s tagállamokból az Egyesült Királyságban, és több mint egy millió Egyesült Királyságbeli itt, hogy tanuljanak, dolgozzanak, ott menjenek nyugdíjba, egy olyan szabadságot élvezzenek, ami minden Európai Uniós tagállam állampolgárának jár. Ez volt a legfontosabb eredmény az Európai Uniónak. És most azt látjuk, hogy ezek az állampolgárok az én már elkerülhetetlen angol kilépéssel veszélyben látják ezen jogaikat. Michel Barnier is rámutatott arra, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a minimumra tudjuk csökkenteni a károkat, hiszen károkról van szó, károkat okoz az Egyesült Királyság kilépés az EU-ból. És azt gondolom, hogy az, ami a kilépési megállapodásba belekerült, az kielégítő, de bizalomra van szükség. Igaz, hogy az administratív nehézségek, amelyeket tapasztalunk, léteznek, és igaz, az a fenyegetés is, amit itt feketén-fehéren leírtak, mely szerint a brit kormány törölheti azt a független hatóságot, amely alkalmazza az állampolgárok jogaira vonatkozó ö, részeket a kilépési megállapodásból, és ezeknek a végrehajtását felügyeli. A brit miniszterek az állam számára fenyegetésnek állították be azokat az Európai Uniós állampolgárokat, akik az Egyesült Királyságban élnek. Most gondoljuk végig tényleg, gondoljuk végig, hogy az Európai Uniót barátnak tekinti az Egyesült Királyság? Ha igen, akkor legyenek szívesek barátnak tekinteni az Európai Uniós állampolgárokat is. Erősítsék meg ezt a státuszt, mely szerint mi barátok vagyunk, és úgy bánjanak az Európai Uniós állampolgárokkal az Egyesült Királyságban, ahogy szeretnék, hogy mi bánjunk az ő állampolgáraikkal. Köszönöm. Beck képviselő az ID részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, köszön azok